Proszę Państwa, zacznijmy dlatego, że o godzinie 20 rozpoczynamy. Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt javaslom, hogy kezdjük az ülést, mert 20 órakor érkezik a biztos úr, Phil Hogan. Akkor kezdjük a napi rendel. Az első napi rendi pont a napi rend elfogadása, nem látok ellenvetést, az elnök közleményei. Itt először is Paulson asszonytól elbúcsúztunk, és most Jaszerinovics urat üdvözöljük körünkben, aki Paulson képviselő helyett dolgozik majd nálunk. Sok szeretettel köszöntjük, és örülünk, hogy együttműködhetünk önnel, együtt dolgozhatunk önnel. nagyon nehéz helyzetben van, mert elődje nagyon magasra helyezte a mércét, ami a munkáját illeti, ami a munkát illeti, de biztos vagyok benne, hogy kiváló lesz az együttműködés. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy 20 nyelven van tolmácsolás, és most pedig Dantan úrnak fogom megadni a szót, hogy bevezesse a hármas stabilendi pontot, hiszen ma az ő jelentéséről fogunk szavazni. Én nem szeretnék túl sokat szót vesztegetni erre, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Két dolgot szeretnék mondani. Először is azt gondolom, hogy mindenki megkapta a titkánság által szétküldött anyagot. Van itt egy kis hiba a szavazólistában, van egy módosítás, amit elfelejtettünk a 15. oldalról van szó, legalábbis ami az én ö, szavazó listámat illeti. A kettes fejezet hetes bekezdés, hármas albekezdésről van szó. Asró úr 324-es módosítása, és a 61-es elvi eh, módosítás eh, között van a 156-os módosítás, amit kifelejtettünk. Másrészt pedig hadd mondjam el, hogy az árnyék jelentéstevők ülése után eh, ugye volt egy vita itt a klónozásról, és a frakció nagy része olyan véleményt Mm, fogalmazott meg, amelynek következtében nem fogom, itt bevezet, nem fogom kérni e, egy olyan módosítás elfogadását, ami a klónozást, e, klónozásról szól, és azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy a klónozás technológiájáról szóló specifikus e, jogszabálytervezetet nyújtson be. Jelen pillanatban azt kell, hogy sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt a technológiát nem ismerem, ennek nem vagyok szakértője, ezért nem tudok egy ilyen módosító javaslatot kidolgozni. Szerintem az Európai Bizottság dolga ez, hogy ezt megtegye. Egyébként van egy szög, szöveg e, már, amit elfogadtunk, nagy többséggel elfogadtunk, amely megtiltja a klónozás e, eredményeinek e, a a gazdasági profit irányul, irányultságuk felhasználását. Úgy látszik, hogy nincsenek kérdések, mondja az elnök, úgyhogy azonnal kezdhetjük is a szavazást. De mégis van egy jelentkezés. Elnézést nincsen szavazókártyám, elnök úr, bocsánat. Będziemy uwzględniać pana głos. Jó, akkor az ön szavazatát majd hozzászámoljuk. Lenne egy kérésem önökhöz, mielőtt megkezdjük a szavazást. Hogyha látom a többsége, látom, hogy több, a többség mellette van, akkor nem biztos, hogy kérdezni fogom a tartózkodókat és az ellene szavazókat, nem azért, mert nem tartom tiszteletben az ő véleményüket, hanem azért, mert szeretnénk egy kicsit sietni, hogy 20 órakor elkezdhessük a biztossal az eszmecserét. Egyetértenek ezzel? E, otwieram w takim razie, e, kto je... E, Na, a, nos, akkor megnyitom a szavazást. Kezdjük az NV8-as módosítással. 346 módosító javaslat van. Um, 69-et nyújtott be az ENVI bizottság, sikerül 12 kompromisszumos javaslatot kidolgozni, NV 8 mellette, ellene. Megnyitom a szavazást, mondja az elnök. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. 32-en mellene, mellette, 186-os mellette, lenne elfogadtuk. Következik a 16 os Envi NV9-es mellette, elfogadtuk, 17-es mellette, elfogadtuk, következik a kompromisszumokról elektronikusan szavazunk, először is A kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 192-es mellette. 192 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 193 mellette, ellene, elutasítva. 194 mellette, ellene, elutasítva. Következik a B kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk, következik az NV11. Mellette, ellene, elutasítva, következik a 197-es mellette, ellene, elutasítva. Következik az C kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es a jelentéstevő részéről mellette. Elfogadtuk. 203-as mellette. Elfogadtuk. 204-es mellette, ellene, elutasítva. 205-ös mellette, ellene, elutasítva. 206-os mellette, ellene, elutasítva. 22-es jelentés több részéről mellette elfogadtuk. Következik a 23-as jelentéstevőjém. Elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást 23-asról. Csak hogy világosan lássuk a helyzetet, lezárom a szavazást. Nem arról van szó, hogy nem láttam előre az eredményt, hanem alapvető kérdésekről van szó, és van még két további módosító javaslat, amelyek nagyon fontosak, ahol elektronikus szavazást kértünk. 208-as mellette elfogadtuk, 14-es mellette ellene elutasítva. 15-ös mellette elfogadtuk, 209-es mellette, ellene, elutasítva. 24-es, ez ugyanaz, mint a 210-es, mint az MB16 mellette. Elfogadtuk, következik a 25-ös mellette. Elfogadtuk, 26-os mellette. Elfogadtuk. 211. Hasonló, mégis elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, 211. Többé-kevésbé sejtem az eredményt, de mégis lezárom a szavazást. Elutasítva. 212. Itt is elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 213 mellette elfogadtuk. 214, ez is nagyon fontos, ezért elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 215 mellette, ellene, elutasítva. 216 mellette, ellene, elutasítva. 27 mellette, elfogadtuk. D kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, 31-es mellette elfogadtuk. E kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 227-es mellette, ellene elutasítva. 36-os. Nem gondolom, hogy ellenőrizni kellene. 36-os mellette. Elfogadtuk. 228 mellette. Ellene. Elutasítva. Megnyitom a szavazást az F kompromisszumról, megnyitom a szavazást tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következi a 43-as. Mellette elfogadtuk. 45-ös következik, mellette. Elfogadtuk. 46-os mellette. Elfogadtuk. Kettő harminckettes, hajtlénk mellette, ellene, elutasítva. G kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49. Mellette elfogadtuk. 240-es 240-es mellette ellene elfogadtuk 241 mellette ezt is elfogadtuk 50 mellette elfogadtuk 51-es mellette, ezt is elfogadtuk. 50 52-es következik mellette, ellen, elfogadtuk. 53-as mellette, ezt is elfogadtuk. 54-es mellette, ezt is elfogadtuk. Következik az 55-ös mellette. Elfogadtuk. 56-os mellette. Ezt is elfogadtuk. 57-es mellette. Ezt is elfogadtuk. 58-as. 249-es mellette elfogadtuk. És most elektronikusan szavazunk a H kompromisszumra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 251 mellette. Elfogadtuk. 60-as mellette. Elfogadtuk. 61-es mellette. Elfogadtuk. 252 mellette elfogadtuk. 62-es mellette, elfogadtuk, 254 mellette, elfogadtuk, 63-as mellette, ...254-est ellenőrizzük, még egyszer kérdezem, ki van mellette? 254. 254-nél tartunk. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elutasítva 63-as mellette elfogadtuk, 255 mellette ellene elutasítva. Poprawka 205. Ellenőrizzük a 255-öst, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, elnézést, mondja az elnök. Köszönöm. 256 mellette, ellene, elfogadtuk. 257 64-es, javítja ki magát az elnök, mellette, 64-es mellett kiszavaz, Ennyi úr. Translation on 257, so I don't, don't know what... A 257-est nem fordították le, úgyhogy nem tudom milyennek a tartalma, nem tudom, hogy miről szavazunk. Nem szavaztunk erről, Oka fogyottá vált, ugyanis elfogadtuk a 256-ost. okafogyottá vált. 64-es mellette elfogadtuk. 65 mellette elfogadtuk. Most pedig következik az I kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as következik. Az előadó tollából mellette kiszavaz. Elfogadtuk. Hatvankilenc mellette. Elfogadtuk. J kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 71-es és a 32 MV mellette kiszavaz. Elfogadtuk, köszönöm. Most pedig következik a 33-as mellette 33-as, köszönöm, ellene. Ellenőrizzük a 33-as módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 72-es mellette elfogadtuk. K kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. 278-as következik, mellette kiszavaz. Ellene. Elutasítva. 74-es mellette. Elfogadtuk. 279 és 75 mellette kiszavaz, 76 mellette elfogadtuk, 77 mellette elfogadtuk, 78 mellette elfogadtuk, 79 mellette elfogadtuk, 80-as mellette elfogadtuk, most pedig 281 mellette ellene elutasítva, 81 mellette elfogadtuk, 82-es mellette elfogadtuk, 36 mellette Elfogadtuk. 282-es mellette elfogadtuk. 284-es, mondja az elő, 284 mellette, ellene, elutasítva. 84-es az előadótól mellette elfogadtuk. 85 mellette elfogadtuk. 285-ös mellette. A 85-öst elfogadtuk, ezért a 285 ok a fogyottá vált 86-os mellett kiszavaz. Elfogadtuk. 87-es mellette elfogadtuk. 88 mellette elfogadtuk. 89 mellette elfogadtuk. 287-es mellette ellene elutasítva. 288-as mellette ellene elutasítva. 90-es mellette el, elfogadtuk. 91-es mellette elfogadtuk. 92-es az előadótól mellette elfogadtuk. 289 es mellette elfogadtuk. 292-es mellette, ellene, elutasítva. Kettő as mellette, ellene, elutasítva. 296-os következik, mellette elfogadtuk. 297 mellette elfogadtuk. as mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 301 mellette, ellene, elutasítva. 302 mellette, 302 mellette elfogadtuk. 95 az eladótól mellette elfogadtuk. 303-as mellette, 303 mellette elfogadtuk. most pedig 104-es következik mellette. 102-es, mondja az elnök. 102-es következik. Mellette kiszavaz. Köszönöm, elfogadtuk. 104-es a következő mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 105-ös mellette elfogadtuk. 106-os mellette elfogadtuk. 107-es mellette elfogadtuk. 39 mellette elfogadtuk. 108-as mellette elfogadtuk. 109 mellette elfogadtuk. 110 mellette elfogadtuk. MV 40 mellette elfogadtuk. 111 mellette elfogadtuk. 112 mellette elfogadtuk. 113 mellette elfogadtuk. 114 mellette elfogadtuk. 115, elfogadtuk. 305, mellette, ellene, elutasítva. 116, mellette, elfogadtuk. 306, mellette, ellene, ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást a 306-osról. Elutasítva. 117. Mellette kiszavaz. Ellene 41-es következik. Mellette. Ellene szavazott a kolléga, és 22-22 arányban elutasítva. Most pedig a 41-es mellett kiszavaz, ki ellenzi, elutasítva. 118 mellette elfogadtuk, 119 mellette elfogadtuk, 307 mellette ellene elutasítva. 120 mellette elfogadtuk, 121 mellette elfogadtuk, 308 mellette, ellene, elutasítva. A 123-tól 134-ig az összes módosító az előadótól származik. Szavazhatunk ezekről blogban. Rendben, a 123-tól a 134-ig mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 135 az előadótól mellette elfogadtuk. 136 mellette 136-os elfogadtuk. Három tizenkettő, három tizenhárom, mellette elfogadtuk. 138-as mellette 138-as mellette elfogadtuk, 139 mellette elfogadtuk. 43, MV43 mellette, ellene, elutasítva. 141 és a 44-es mellette elfogadtuk. Elkompromisszum. Megnyitom az elektronikus szavazást az elkompromisszumról. kompromisszumról Lezárom. Elfogadtuk. 45-ös mellette. Elfogadtuk. 315-ös mellette, ellene, elutasítva. 316 ami azonos az MV46-tal, mellette kiszavaz, köszönöm, elfogadtuk. 144-es, 144-es mellette, ki szavaz mellette, 144-es mellett, köszönöm, elfogadtuk. 140 Most pedig ugrunk a 48-ra, MV 48 mellette, ellene, elutasítva. 3-18, elfogadtuk, 146 és 49, mellette, elfogadtuk. 319, mellette, 319 mellette, ellene. Megnyitom a szavazást a 319-ről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 320-as mellette, elfogadtuk. 321 mellette, elfogadtuk. 147 mellette, elfogadtuk. 322 mellette, ellene, elutasítva. 148 és MV51 mellette elfogadtuk. 149 és MV53 mellette elfogadtuk. 150 és MV54 mellette elfogadtuk. 151 és 55-ös azonosak mellette elfogadtuk. 323. 323. Érdemes? elutasítva. Ellenőrizzük. Tehát ellenőrizzük a 323-ast, a szavazást megnyitom. A szavazást megnyitottam. Lezártam. Elutasítottuk. És ön elfogadtuk, elfogadtuk. Tehát akkor rátérhetünk a 153-as módosítóra. Jó, hogy ennyire figyel, köszönöm. 154 és 57. 155 és 57-es. Köszönöm. Elfogadtuk 324-es módosító, 324-es módosító mellette ellene elutasítva. Most pedig rátérünk egy uh, eh, Dantan uh, eh, úr 156-os további módosítójára, Anyó úr kérésére elektronikusan is megnézzük a 324-est. Lezárom a szavazást. 324-est lezártam a szavazást. Dziękuję. Przechodzimy. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig rátérünk Dante úr jár a 1.56-os. Mellette köszönöm, elfogadtuk. Most pedig rátérünk a 325-ösre mellette, ellene 326 mellette, ellene Tehát a 325-öt elfogadtuk, a 326-ot elutasítottuk. Most rátérünk a 327-esre mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 328 mellette. Elfogadtuk. 329 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 329. Ellenőrizzük elektronikusan a 329-est. Ezt emeltek el kéne Elutasítottuk. Elutasítottuk. Rejected, rejected Poprawka 330. 330. 330 mellette, ellene, elutasítottuk. 331-es mellette, elfogadtuk. 332-es mellette, ellene, elutasítottuk. 333-as mellette, ellene, elutasítottuk. 334 mellette, ellene, elutasítottuk. 335 mellette ellene elutasítottuk. Most pedig rátérünk a 338-asra mellette ellene elutasítottuk. 67-es mellette ellene elutasítva. 339 mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 157-es. Ellenőrizzük elektronikusan a 337-est? Nem, a 339-est. Ellenőrizzük tehát a 339-est, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 157-es módosító mellette, 157-es mellette elfogadtuk. 341-es mellette ellene elutasítottuk. Három negyvenkettes mellette ellene elutasítva. 343-as mellette, ellene, elutasítva. 344-es mellette, ellene, elutasítva. 350, bocsánat, 158 Dorfman úr módosítója mellettük, elfogadtuk, 159 mellette, elfogadtuk. Egyes többi részéről, és az NV részéről elfogadtuk. 160-as mellette, ellene, elutasítva. Jelentéstevői kettes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas mellette, elfogadtuk. 162-es Egnyúgó részéről mellette ellene elutasítottuk. 163-as Dorfman úrtól mellette, elfogadtuk 164 mellette, elfogadtuk 165 mellette, elfogadtuk 3-as jelentéstevői módosító mellette, elfogadtuk 167-es mellette ellene elutasítva. 168 mellette ellene jelentésében 4-es módosítója mellette, 5-ös módosítója mellette elfogadtuk. ...169-es Buda úr részéről elfogadtuk, 7-es jelentéstevő és MV 5-ös számú módosítói elfogadtuk, mm, jelentéstevői 8-as mellette elfogadtuk, NV 6-os módosítója mellette elfogadtuk, 170-es Buda úr módosítója mellette elfogadtuk, 9-es módosító jelentéstevő részéről mellette elfogadtuk 171-es Ashworth úrtól, ami a jelentéstevő tízesében meg azonos, Mm, mellette elfogadtuk, köszönöm 172-es Dorfman úrtól mellette, elfogadtuk 173-as mellette, ellene, elutasítottuk 174-es mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan a 174-eset, a szavazást megnyitom, a szavazást megnyitom a 174-essel kapcsolatban, a szavazást lezárom. Elutasítottuk. Na, akkor is elutasítottuk. 175-ös, ami azonos a 176-ossal és a 11-esel mellette, ellene elutasítottuk. 177-es mellette, ellene elutasítottuk. 178-as mellette, ellene elutasítottuk 179-es mellette, ellene elutasítottuk 12-es módosító a részéről, a DNB részéről 7-es, mellette elfogadtuk. 180-as, ami azonos a 183-asra és a 13-as, 181-es, a 13-asra elfogadtuk, 182-es Budaú részéről mellette, köszönöm, elfogadtuk, 183-as, 184-es, elfogadtuk 185-ös mellette ellene ellenőrizzük géppel a 185-öst. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. elfogadtuk. Rátérünk a 15-ös módosítóra jelentéstevő részére mellette. Köszönöm, elfogadtuk. Most pedig a végszavazás. A javaslat egészéről a módosításokkal együtt. Név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. A módosított javaslatról. A szavazást megnyitottam és lezártam. Elfogadtuk, most pedig megnyitom a szavazást a jogalkotási javaslat teljes egészével kapcsolatban népszerinti szavazás. Kérem, hogy az előző szavazást zárjuk le, és nyissuk meg az újat, tehát megnyitottam az új szavazást végszavazás a jogalkotási állásfoglalási tervezet kapcsán. Elfogadtuk. Tehát mostantól az intézményközi tárgyalások megindításával kapcsolatos döntésről szavazunk. Itt legalább 23 igen szavazatra van szükségünk. Ez is név szerinti szavazás, és a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 44 szavazat, szavazásból 34 igen. Gratulálok Dante úrnak. Proszę Państwa, mamy chwilę czasu. Czy Pan Poseł Dante chce zabrać głos? Hölgyeim és Uraim, van még egy kis időnk. Nem tudom, hogy Dante úr szeretne egy kicsit röviden, tömören szólni egy-két szót. Nos, nyolckor találkozunk a biztossal, úgyhogy addig 5 perc szünetet tartunk. Tehát eh, nyolcig szünet. Köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon zöggenőmentes volt a szavazás. Köszönöm szépen!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 Proszę Państwa, rozpoczynamy. Hölgyeim és Uraim! Most rátérünk az ülés második érdemi részére, és sok szeretettel köszöntjük a biztos urat, a mi biztosunkat, remélem, Remélem nem bánja, hogy így nevezem, hogy a mi biztosunk. 2014-ben eh, született meg az új erdészeti stratégia. Krisztinger asszony készítette a saját kezdeményezésű jelentést, és a jelentés, jelentést egy nagyon nagy többség fogadta el a parlamentben. A jelentés egy átfogó megközelítést eh, javasolt, eh, koordinációt, és a plenáris vita alatt a biztos azt mondta, hogy szívesen eljön és beszámol nekünk a stratégia végrehajtásáról. Az Európai Bizottság egy teljes erdészeti térképet és egy több éves pénzügyi, egy több éves végrehajtási tervet készített és közzétette ezt szeptemberben. A biztos úr pedig beval, megvalósította, beváltotta ígéretét, eljött hozzánk, és a végrehajtási tervről fog beszámolni nekünk. Remélem, hogy elmondja, hogy az Európai Bizottság mit fogadott el az új többéves végrehajtási terv keretében. Ugye egy erdő térképet fogadtak el. Nem hiszem, hogy az egész anyagról kell beszélnünk. Én magam sem akarok eh, erről beszélni, mert ez egy Európai Bizottsági anyag, úgyhogy nem nekem kell ezt bemutatni. Sok szeretettel köszöntöm a biztos urat. Először megadom a szót neki, aztán a koordinátoroknak, és utána a többieknek, akik szeretnének hozzászólni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a téma nagyon érdekes. Kérem, hogy azonban a konkrétumokra koncentráljanak. Tessék, biztos úr. Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetünk ma este, és bemutathatom a több éves végrehajtási tervét az Európai Erdészeti Stratégiának. És szeretném megköszönni kollégáim, eh, a biztosok, eh, Veles Kaszka urak, közreműködését, ők nagyon komolyan részletek ebben a munkában. Nagyon szoros együttműködés volt a tagállamokkal, amelyek megírták a saját prioritásaikat, és bevontuk az értészetben érintett feleket. Az Európai Parlament természetesen ugyancsak fontos szerepet játszott, hiszen kimutatta érdeklődését az európai erdészeti stratégia kialakítása felé saját kezdeményezési, kezdeményezési jelentésével, az erdészeti és az erdészetre épülő ágazatok vonatkozásában. Köszönet eh, Elizabeth Kassinger eh, jelentéstevőnek és eh, az árnyék jelentéstevőknek. Az Európai Uniós társadalom nagyon nagy jelentőséget tulajdonosít az erdőknek. Az egyik legfontosabb területhasználati módozat ez. Ez mintegy 40%-át fedi a teljes Európai Uniós területnek, és az elmúlt 50 évben nő az erdők terület Európában. Fontos, hogy a vidéki területeink életképesek, fenntarthatóak maradjanak. Ez az ágazat több mint 3 millió ember foglalkoztat az Európai Unióban. Nem csak azért, mert a vadállatok megélnek az erdőben, hanem a biodiverzitást is segíti segítik az erdők, és ezen kívül nagyon sok egyéb szolgálatot nyújtanak, szolgáltatást nyújtanak az társadalom felé, segíti az alacsony szénfelhasználású és szüvegházhatású gázokat csökkentő gazdaság kirakítását. Nagy kihívások vannak előttünk, hiszen a biomaszta valószínűleg egyre nagyobb mértékben szükséges lesz, egyre nagyobb lesz az igény irányuk, irántuk. Ugyanakkor az erdészeti ökoszisztémákat sok fenyegetés, sok veszély fenyegeti, asszályok, új kártevők, tüzek, betegségek, ezért biztosítanunk kell az erdők hosszú távú fenntartható kezelését, az életképesség javítását, hogy az új kihívásoknak is és fenyegetéseknek is ellen tudjon állni Európa erdőállománya. A stratégia konkrét elemei azok, hogy az Európai Unió egyre inkább föntartható módon kezelje erdeit, csökkentse az globális szinten az erdőírtást. Fontos lenne, hogy az Európai Unió minden erdőjét a fenntarthatósági elvek alapján kezeljék, gazdálkodjanak vele a végrehajtásra több éves koordinált keretek között, de hatékonyan, koherensen és a lehető legkisebb adminisztrációval kell megoldani mindezeket. Az elemeket láthatják a több éves végrehajtási tervben. Ez teljes mértékben megfelel annak, ami mellett elköteleztem magamat más területeken is, hogy egyszerűsítsük a dolgokat. A konkrét intézkedési lista a 20-20-as erdészeti célkitűzéseket és egyéb prioritásokat is tükröz. Fontos, hogy koherenciát teremtsünk és koordináljuk a különböző politikákat és kezdeményezéseket az erdészeti ágazatban, különösen nagy mértékben bevonva az érintetteket. Ez a koordináció egyre fontosabb, hiszen nagyon fontos döntéseket kell meghoznunk a 30 as energia és klíma unió megteremtése felé haladván. igyekszünk az bioüzemanyagokkal kapcsolatos Európai Uniós politikákkal is harmóniában tevékenykedni. Ahogy az Európai Parlament állásfoglalás is hangsúlyozta, az erdészeti többéves terv elismeri azt, hogy prioritást kell biztosítani a versenyképesség és a fenntarthatóság elveinek és a tudás, az ismeretanyagot, az ismereteket hát bővíteni kell. Ez megfelel azoknak a Juncker úr által meghatározott irányelveknek is fontos azt látnunk, hogy az erdészet a vidéki területeken rendkívül fontos szerepet játszik a foglalkoztatásban is, hiszen más munkák nem mindenütt elérhetőek itt eh, azonban fejlesztésre van lehetőség. Eh, az erdőre alapuló gazdasági tevékenységek eh, fejleszthetőek. Támogatjuk, hogy a fát fenntartható és megújuló nyersanyagként használjuk és ezzel hozzájárjunk a széndiokszid, széndiokszid kibocsátás csökkentő gazdasághoz. A terv azt is hangsúlyozza, hogy a különböző politikai eszközök közötti korrenciát meg kell teremteni. A vidékfejlesztési programok a tagállamok számára lehetőséget adnak különböző intézkedésekre, E, például beruházhatnak e, erdészeti technológiákba, marketing tevékenységet folytatnak, a termelői csoportokat támogathatják, együttműködés fejleszthessék. 87 e, program került már elfogadásra, és még 31 van elfogadás előtt. Az intézkedési, az erdészeti intézkedés 7,2 millió eurós összeget kaptak. Ez további hozzáadott értéket teremthet, de gondoskodni kell a hatékony e, végrehajtásról. E, partnerintézményekkel e, együttműködünk abban, hogy további finanszírozási lehetőségeket is biztosítsunk a fejlesztésekhez, de ezeknek az eszközöknek a megjelenése 2016 elejéig várható. Újabb EU eszköz, a hetedik környezetvédelmi intézkedési terv, amely kereteket ad a környezetvédelm kérdéseinek kezelésére. Örülök ennek, hiszen a 2013-ban az ír elnökség alatt én tárgyaltam ezt az Európai Parlamenttel és a tanácssal. Az ágazat jövőbeni fejlődését többek között a e, bioüzemanyagok, e, világi alap, e, alapú technológiák terén is támogatunk kell. Az Európai Unió emellett az illegális kiírtás, erdőírtás ellen is fellép, ehhez kormányzati együttműködésekre van szükség. A Red Plus kezdeményezést is említhetném. A terv végrehajtásának további lépései az, hogy 2018-ban sor kerül majd az időszakos felülvizsgálatára az Európai Uniós erdészeti stratégiának. Nyilván az erdők nagyon eltérnek egymástól Európa szerte, ezért a szubszidiaritás a stratégia megvalósításának az központi kérdései közé fog tartozni. Az új stratégia végrehajtásával kapcsolatos javaslataikat nagyra becsüljük, és a, a parlament véleményét kérjük a konkrét intézkedésekkel kapcsolatban, és később a vitát követően szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen, biztos úr. Ahogy az imént jeleztem, először a képviselőcsoportok koordinátorait fogjuk meghallgatni. Köztinger asszony a néppárt részéről parancsolni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, köszönöm önnek ezt a lehetőséget, hogy az erdészeti stratégia fontos témáját ma megvitathassuk önnel. Itt ebben a szakbizottságban nagyon intenzíven dolgoztunk ezen a témán, dolgoztunk azon, hogy az Európai Parlament az erdőgazdálkodási stratégiában kidolgozza az álláspontját. Említette már, hogy az erdők számtalan feladatot teljesítenek, főleg amikor arról van szó, hogy hozzájárulnak a gazdasági fejlődéshez, az energiaellátás, energiaellátáshoz, éppen ezért az erdők potenciáját sokkal jobban kell védenünk. Az ön bevezetőjéből is kiderült, hogy nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az erdőgazdálkodási stratégia valóban egyfajta motorként működjön, és ne akadályozza a gazdaságot. Fontos ökonomiai, ökológiai kitételek mellett úgy gondolom, hogy egyensúlyban, egyensúlyra kell törekednünk. Egy valami, amit szeretnék kiemelni, amiről itt a szakbizottságban behatóan beszéltünk, ez az erdő tulajdonosok, illetve az erdőben gazdálkodók bevonása. Hangsúlyoztuk, hogy fontosnak tartjuk hogy az állandó erdészeti bizottságot felértékeljük. A kérdésem arra vonatkozik, hogy a bizottságnak vannak-e konkrét elképzelései arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan lehetne valóra váltani. A jogalkotás során, az európai jogalkotás során egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy főleg az erdő tulajdonosok úgy érzik, hogy előírják számukra a teendőket, a Natura 2000 vagy egyéb nagyon fontos programok által. Úgy vélem, hogy jó lenne, hogyha azok, akiket ezek a jogszabályok érintenek, jobban bekapcsolódhatnának ezekbe a folyamatokba, és így ez a szakértelem, amely adott a különböző térségekben, jobban felhasználható legyen. Az állandó erdészeti bizottságra vonatkozik a kérdésem, és arra, hogy vannak-e a bizottság részéről konkrét elképzelések arról, hogy hogyan lehet koherensebb módon és jobban fellépni. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Castro képviselő. Köszönöm. Egy nagy öröm az, hogy itt lehetünk. Több alkalommal megvitattuk már a Juncker tervet. Most valami másról van szó. Az erdők rendkívül fontosak Számos alkalommal megvitattuk ezt már itt a szakbizottságban, a köztinger jelentés kapcsán is. De önnel párbeszédet folytatni különböző kérdésekről, amelyek a mezőgazdaság eh, ágazatát eh, érintik itt az Európai Unióban, és eh, konkrétan az erdőket. Ez most a mai üléstárgya. Természetesen bírálunk bizonyos pontokat. Az iskola tej programmal kapcsolatban szerettem volna megemlíteni, hogy szeretnénk, hogy ez továbbra is az Európai Unió menetrendjében szerepeljen, de úgy tűnik, hogy vannak erre nézve konkrét kockázatok. Például ezen jogszabály esetében úgy tűnik, hogy az Európai Parlamentet az együttdöntési eljárásból egy egyben kihagyták továbbra is kiállunk a szerepünk mellett, az Európai Parlament szerepe mellett, mert hangsúlyozni fogjuk továbbra is ezt a témát. Miller úr, asszony. Komisszár, Köszönöm, biztos úr, elnök úr, köszönöm ezt a jelentést. Az erdő gazdálkodási stratégia végrehajtása az európai erdőtulajdonosok, a magántulajdonosok szempontjából nagyon fontos és úgy ítéljük meg, hogy rendkívül fontos az Európai Bizottság részéről ezen álláspont. A közelmúltban az erdő díjat adták át az én körzetemben, és több erdő tulajdonos létrehozott egy szervezetet, egy erdő tulajdonosi szervezetet, és ők jelezték irányomba azt, hogy ha területgazdálkodási tervek előírásáról és végrehajtásáról van szó, ők ezt természetesen elvetik, elutasítják, és azt üzenik, hogy a bizottság legyen bátor, és bízzon a különböző magán erdőtulajdonosokban, hiszen ők az erdők és a természet érdekeit szem előtt tartva gazdálkodnak az erdőben. Ez egy nagyon fontos kitétel. Kevesebb bürokráciára van szükség, különböző vegyes erdők megteremtése viszont nagyon fontos mind a 28 tagállamban, Ugyanakkor én úgy látom, hogy jelenleg még komoly problémák figyelhetők meg. Ön azt említi, hogy a Horizon 2020-as program, illetve 7,2 milliárd áll rendelkezésre. Ezen összegeket már mind elkülönítették, tervbe van véve ezek elköltése, de nem tudom, hogy melyek azok a konkrét programok, amelyek az erdészeti szektorra vonatkoznak. Az innovációs programok ezek a az önkormányzatok, az önkormányzatokat is megcélozzák, tehát nem, attól tartok, hogy végeredményben ez nem a magántulajdonosok érdekét eh, szolgálja. Őket eh, vállalkozóként kell tekinteni, ők, rájuk vállalkozóként kell tekinteni, hiszen ők az erdőből élnek meg, és eh, ehhez nincs szükség kötelezően előírt erdőgazdálkodási tervekre a Natura 2000 keretében, és a magántulajdon esetében sem szükséges beavatkozni. Köszönöm, Flanagan képviselő következik. Köszönöm szépen. Ami az erdő gazdás, gazdálkodás fontosságát illeti Írországban, ez akkor került nagyon felszínre, amikor a jelenlegi kormányunk hatalomra került, és felmerült az, hogy az összes erdőt eladják annak érdekében, hogy visszafizessék az adókat, amelyek hiteleket, föl sem, hiteleket amelyeket föl sem lett volna szabad venni. E, hirtelen mindenki az erdők felé fordult, és felkeltette az emberek érdek, érdeklődését, és az emberek felfedezték, hogy ez az egyik legnagyobb legfontosabb érték, amivel rendelkeznek az országban, legyen szó turizmusról, vagy energiáról, vagy bármiről. Ami nagyon fontos az az, hogy nem adták el az erdőket, nem adtuk el az erdőket, sikerült meggyőzni a kormányt és és a jelenlegi biztosunk annak a kormánynak a tagja volt, hogy nagy-nagy butaság lenne értékesíteni az erdőket. Annak idején nagyon sokan kerestek fel olyan cégektől, amelyek ebben az üzletben lettek volna érdekeltek, egy Quiltshire nevű szervezetnek a tagjai kerestek fel. Biztos úr, én kérdezem, hogy segíteni tud-e nekünk, ugyanis felmerültek rendkívül súlyos csalásra vonatkozó felvetések, és sajnos úgy tűnik, hogy Európában önfelelős az erdőkért, ennek Euró, Írország is része, itt azonban nagyon-nagyon káros az, hogy csalásra, korrupcióra vonatkozó vádak merülnek fel. Sajnos a félig állami szerv nem kíván együttműködni velünk, a miniszter az egyetlen, aki rákényszeríthetné erre, de ezt nem teszi meg. Most nem fogok följebb menni a parancsnoki láncban. Itt van előttünk a biztos, aki annak a kormánynak a tagja volt. Kérdezem biztos úr, hogy tudná -e tenni valamit ebben az témában, ugyanis az jutott a tudomásunkra, hogy 80-90 millió eurós csalásra is sor kerülhetett ezen félig állami szerv felelőssége alatt. Mit lehet ezzel tenni? Jelen pillanatban sajnos az erdőiparunknak ez nincsen segítségére, mert az a cég, amely az erdők nagy részét menedzseli, nem hajlandó együttműködni a rendőrséggel, és a miniszter sem segít ön vajon tud-e nekünk segíteni? Köszönöm szépen. Hajtling úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr. Most kérdezem, hogy csak az erdőkről beszélhetünk-e? Azt hiszem, nagyon sok téma van, ha már itt van a biztos úr, amelyeket szintén föl lehetne vetni. Én azzal kapcsolatban szeretnék kérdezni, azon az interjúval kapcsolatban, amelyet múlt héten adott a tejtermelőknek. Azt mondta, hogy a tejtermelők nincsenek ez, egzisztenciális válságban, és nem termelési ár alatt kell, hogy eladják a tejüket. Hát ez egy, a tejet. Ez egy kicsit meglepte a tej gazdákat, az, hogy azt mondtam, hogy semmiféle egzisztenciális válságban nincsenek ezek a gazdák hogyha ön szerint a tejtermelőknek nincsen semmi problémájuk, akkor problémájuk nem lehet semmi problémájuk, akkor ezt ismételje meg talán itt most, és ezzel világosá válik, hogy nem ismerte fel a válság jeleit. Amin pedig a mostani erdő stratégia prezentációját illeti, nem mondott sok újat, gyakorlatilag ugyanazokat a konfliktusokat említette, amelyek már léteztek régebb óta, a biomassa előállítói, használói és a környezetvédők között. Itt nagy konfliktusok vannak, ezzel kapcsolatban nagy problémák merültek fel, Ez az erdőgazdálkodás is így látja. Kaptunk arra vonatkozó jelentéseket, hogy az erdők, erdőgazdálkodók és a fakitermelők arra panaszkodnak, hogy nagyon sok fát exportálnak, a Kínába irányuló export meg ötszöröződött, ezzel kapcsolatban kérdezném a véleményét, ez konfliktusnak tekinthető vagy nem. És Vila Orral egyetért-e abban, hogy a Natura 2000-et felül kellene vizsgálni, át kellene dolgozni, vagy ön szerint ez egy sikersztori, amit nem kell újra megnyitni? És a Natura 2000 az erdő gazdálkodásnak is ön szerint vajon nagyon sok előnyt hozott-e? Köszönöm szépen, ennyi úr következik. Thank you, Chairman. Well, there's always a subplot. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor az el, biztos idejön a mezőgazdasági bizottsághoz, akkor itt mindig van egy ilyen mögöttes plot, mindig az ír belpolitikát akarják itt felvetni, de nem ők az egyetlenek. Én, én is beállok ebbe a sorba. Én úgy hallottam, hogy a parlamenti szabályok szerint nem is kellene, nem is lenne szabad Strasburgi um, héten mezőgazdasági bizottsági ülést tartani. Lehet, hogy megváltoztak a szabályok, lehet, hogy a titkárság majd kiigazít engem, de ami még ennél is fontosabb, az az, hogy én mindig úgy gondoltam, hogy az erdő uh, gazdálkodás nem tartozik a bizottság alá. A mezőgazdaság igen, biztos kompetenciájában a mezőgazdaság tartozik, de nem az erdőgazdálkodás. Hogyha ő azt mondja, hogy a bürokráciát csökkenteni akarja, az, ennek mindannyian örülünk, szerintünk egyáltalán, azonban egyáltalán nem kellene, hogy legyen bürokrácia. Én majd tovább adom az információt az a nagybritanniai erdészeti témákért felelős személynek. A klímaváltozás és a globális felmelegedés témáját említette ön, és elmondta azt, hogy majd a biomassa és az erdő kivágása és a biomassa majd mindannyiunkat meg fog menteni. Azonban úgy hallottam, hogy ezeknek a fáknak a kivágása és a biomassa generátorokba való elszállítása még többe kerül, mint, ahogy, mint amennyit lehet ebből nyerni. Tulajdonképpen mindenkinek örülnie kellene annak, hogy a széndiokszid csök, növekszik, kibocsátás csökken, na, kibocsátás növekszik, mert ez azt jelenti, hogy a fák még annál is gyorsabban fognak nőni, és semmi gond, ok az aggodalomra. Köszönöm szépen, elnök, mondja az elnök. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy most lehetőséget kellene adni a biztosnak, hogy megválaszolja a kérdéseket. 26-an szeretnének hozzászólni, úgyhogy azt javaslom, hogy másfél-két percben szóljanak hozzá a kollégák, Két percnél többet senki ne beszéljen. Remélem, hogy ez mindenkinek elég lesz, és akkor majd a biztos megjegyzéseket fűz az elhangzottakhoz, és nem az én feladatom, hogy kommentáljam az itt elhangzottakat. Helen Garcia következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megjelent körünkben, és köszönetet mondok Kostinger asszonynak is, hiszen nagyon fontos az erdészeti ügy globális szinten is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, legyen egy Európai Uniós erdészeti stratégia, és a második, ugye a közös mezőgazdasági politika második pillérjéből megoldható itt a finanszírozás. A hazámban vannak olyan régiók, amelyeket ez nagyon is érint. E, nyilván a vélemények mindenki maga dönti el, de ahhoz, hogy az európai e, stratégia valóban európai legyen, ahhoz más e, szinten kell működnie, és, és ehhez megfelelő finanszírozást kell biztosítani. Nyilvánvaló, hogy a ö, politikája kapcsán sok vonatkozást kell említeni. Mindenesetre Juncker úrra hivatkoznék, aki a múlt héten az egyszerűsítésről beszélt, a pénzügyi finanszírozási programok egyszerűsítéről, és Hogan úrhoz azt a kérdést tenném fel, hogy 2016-tól ugye jön egy politikai reform, vagy lehet, hogy csak 2018-ig, lehet, hogy 2018-ig várnunk kell arra, hogy ez megtörténjen. Itt állatanyésztők, mezőgazdászok, mezőgazdászok, erdészek életét érint ez a kérdés, és elsősorban hazámban, Spanyolországban sokakat érint ez. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy a bizottság ilyen gyorsan reagál arra, amit a parlament megvitatott. Úgy gondolom, hogy jó azt látni, hogy az emberek egyre inkább felismerik, hogy milyen nagy szerepen a fának, az erdőknek a klímaváltozás témakörében. Nemrégiben Franciában, Franciaországban jártunk, ahol, ahol a talaj és az egyéb növény borítás hasonló széndiokszid kivonó tevékenységét használt vizsgáltuk. Nos, a területhasználati program hogyan kapcsolódik ön szerint az Európai Stratégiába? Nyilván az intézkedéseket megfelelő léptékben kell megszabnunk, hogyha eltaláljuk jó, de ha nem, akkor nagy problémák lehetnek. Hogy tudjuk a klíma és energiaügyi politikákat összeegyeztetni a földterület használati rendszert. Másrészt ezt a kérdést már felvetették korábban is, az Európai Uniós szinten egyre inkább észak-amerikai biomasszára támaszkodunk. Mi az ön személyes véleménye ezzel kapcsolatban, hiszen erősen úgy tűnik, hogy a faforgácsot az USA-ból hozni, Észak-Amerikából hogy azt az Egyesült Királyságban elégessük. Nyilván a tudósok erről tudnak nyilatkozni, de önnek mi a véleménye? Gazdaságilag megéri ez? Másrészt nyilván nem szabad elfelejteni azt sem, hogy milyen egészségügyi kedvező hatással vannak az erdők és a nagyobb, kisebb erdőterületek, ligetek a polgáraink egészségére. Elnézést, túl hosszú voltam, várom a válaszát. Köszönöm szépen. Nekem is volna néhány kérdésem önhöz, biztos úr. Nagyon szívesen beszélnék önnel az erdőről egész este, mert az erdő elég fontos ahhoz, hogy külön foglalkozunk vele. Első kérdésként egy konkrét választ várok el. Támogatja azt, hogy az Európai Unió a kaszkádokat felhasználja az erdőkben, és ezt hogyan képzeli el, hogyan lehetne ezt megvalósítani. Másodszorban pedig említette ebben az írományban, hogy fenntarthatósági kritériumokra szükség van. Valóban tervezik-e azt, hogy kötelező fenntarthatósági kritériumokat vezetnek be Európa szerte? Továbbá szeretném tudni azt, hogy állami tulajdonban levő erdők, amelyek a különböző tagállamokban vannak nyilvános kézben, az állam kezében, ezeket ö, ö, valamilyen példaértékű módon tervezik-e, hogy itt gazdák, hogyanak. Lehet -e ezt befolyásolni valamilyen módon? az állami kézben levő erdők gazdálkodását, tehát előtérbe lehet-e állítani, és a túl sok vadon élő állat által előidézett kár valóban nagyobb-e, mint az erdőtüzek által előidézett kár? Ez mérhető-e? És mi a véleménye erről? És konkrétan szeretném tudni, mivel említette a bevezetőjében, hogy az erdőben óriási lehetőségek rejlenek. Tudja-e azt, hogy az erdő mint olyan véges, vannak a felhasználásának határai, korlátai, és a túl felhasználás, a túlzott felhasználás elől is meg kell védenünk az erdőket. Az állandó erdészeti tanács kapcsán pedig a dokumentumában abból indulek ki, hogy bizonyos esetekben az emberek tanácsét folyamodnak ezen szervezethez. Bővíteni tervezik-e ezt, hogy ne csak a tagállamokat tükrözzék, hanem a szektorban gazdálkodók is képviseljék ott magukat, hiszen az erdők európai szinten az önkezében vannak, ebből a szempontból pedig nagyon nagy az önfelelőssége. Köszönöm szépen, Nikov úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Biztos úr, ön szerette volna, ha konkrétabbak vagyunk E, felszólalásainkban törekszem is erre, de előtte hagyj gratuláljak önnek. A több éves végrehajtási terv kapcsán az EU-s erdészeti stratégia nagyon fontos, és örülök annak, hogy ön nem csak fanyagot lát az erdőben. E, ön ellátogatott Bulgáriában, meglátogatott bennünket, és látta saját szemével, hogy hogy mennyire fontosak Bulgáriában a zöldfűszerek, gyógynövények, amelyeket erdőkben gyűjtünk, hasonlóan, mint a gombát és egyéb erdőgyümölcsöket. Nagyon is fontos munka lehetőséget jelent a zöld fűszerek gyógyhatású, kozmetikai hatású vadon termő növények gyűjtése Mit gondol az Európai Uniónak? Szüksége van-e stratégiára a herbáliákkal kapcsolatban? Hiszen a gyógyhatású növények szedése, betakarítása, gyűjtése a természetből a biodiverzitás egyik fontos aspektusát képezi, és ahogy ezeknek a termékeknek, növényeknek a betakarítása folyik, az nagyon fontos és szabályozást igényel, mert kárt tehet, ha nem megfelelően végzik ezt. De ön az erdészet gazdaságosságáról beszélt, úgyhogy itt a biogazdaságosság, bioközgazdaság tanról kell beszélnünk, és ennek ez is része. Köszönöm, mondja az ennek Andrew úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk eh, ma este, még akkor is a, tudjuk, hogy a napi rendet módosítottuk. Azt gondolom, hogy a eh, kollégáim eh, is már említették, hogy az erdészeti stratégia nagyon fontos, az elnök úr csak egy percet adott, úgyhogy nem fogok ebben nagyon ki belemenni, hogy miért fontos az erdezeti ö, ö, stratégia. Ö, azonban nagyon bátor dolog, közép-hosszú távú dolog, dolgokban gondolkodni, amikor manapság mindenütt Európában a gazdáink nehézségek, nehézségekkel néznek szembe legyen szó a marhatartókról, a sertéstartokról, nem lehet elfelejteni azokat a nehézségeket, amelyekkel napról napra, amelyekkel napról napra találkoznak. Nem mondhatjuk azt, hogy nincsen válság. Amit minden nap látunk, a gazdák, amit minden nap mondanak nekünk, ez egy teljesen más képet fest le nekünk. A Franciaországban a fiatal gazdákat meg kell hallgatni, én ezt megtettem. Valóban a helyzet sokkal komolyabb és súlyosabb, mint amit úgy tűnik, hogy itt az Európai Parlament soraiban az emberek tudomásul vesznek. A kollégáim kiegészítve, hadd, mondj, hadd kérdezzem meg, hogy mi az ön véleménye a bioklíma és energia témával kapcsolatban, az jövő politikájában milyen jelentőséget tulajdon, tulajdonít ön az agroerdőgazdálkodásnak? Köszönöm szépen. Szolobnovics úr. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy meglátogat bennünket is lehetőséget adott arra, hogy beszélgessünk önnel. Szeretnék kérdést föltenni a mezőgazdaság és különösen az erdészet környezetvédelmi hatásával kapcsolatban. Mindegyen tudjuk, hogy jön a párizsi értekezlet, tudjuk, hogy ez mennyire fontos, és azt is tudjuk, hogy milyen szerepet játszik ebben eh, a mezőgazdaság és az erdészet a klímát tekintve. Eh, az ön szemében melyek a legfontosabb akadályok és problémák a párizsi megállapodása kapcsolatban? szűken a mezőgazdaságra és az erdészetre eh, vonatkoztatva, eh, de keményebben fogalmazza, mit szeretne ön látni a londoni megalapodásban, és mi az, amit nem fog ott látni ön szerint, és még egyszer köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen. Bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen. Lengyelországban az erdők tulajdonosa az állam, a közvélemény pedig nagyon ragaszkodik is ehhez, hiszen az erdők állami tulajdona a választási kampányainkban is politikai téma. Népességünk többségének az a véleménye, hogy az erdők tulajdonosának az államnak kell lennie, és mindenkinek eh, hozzá kell férnie az erdőhöz, az egész társadalomnak. De vannak, megért, vannak érthető eh, vonalkozások itt, eh, hiszen például valóban az erdők rengeteg széndiokszidot emésztenek fel, és ezt teljesen figyelmen kívül hagyjunk akkor, amikor egyébként a globális felmelegedéssel és a klímaváltozással küzdünk és biomasszát próbálunk felhasználni, ami tulajdonképpen csökkenti az erdők lapterületét, és észszerűen egyre több erdőterületre lenne szükségünk a széndiokszid légkörbe való kivonására. De nincs ilyen észszerű politikánk ezért, ezért tulajdonképpen kétségek merülnek fel, hogy mindezeknek az intézkedéseknek mik az igazi céljai. Ezek klímavédelmet ígérnek, ugyanakkor valószínűleg más rejtett célokat szolgálhatnak, hiszen nincs politikánk ezzel kapcsolatban. Az erdők szerepének figyelembevétele tehát a klímavédelmének rendszerében nagyon fontos, de ez nem kulcs eleme ennek a stratégiának sajnos. Köszönöm. Volt a szakbizottságban erről egy meghallgatás, és a szakértő kiváló anyagokat terjesztettek elő, mondja az elnök, és meggyőződésem, hogy az erdők kiemelt szerepet játszanak a környezetvédelmi problémák megoldásában, rendelkezésében Ezért oda kell figyelnünk, hiszen nem mindenki e, ismeri fel, hogy milyen nagy jellegű, milyen nagy méretű a probléma, mekkora nagyságrendű a probléma, e, és mennyire fontosak az erdék e, a klímaváltozás megakadályozásában. Elnök e, Aguilera asszony. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr. Egy kicsit meglepett. Ez a vita nagyon érdekes, ehhez kétség nem félhet, de az erdészeti stratégiával kapcsolatban a bizottságnak voltak nyilatkozatai, a parlament plenáris ülése is nyilatkozott erről, és most, amikor még függőben van a finanszírozás, még nem fogadták el a finanszírozást, és az értékelés ha hajtható már végre. Éppen ezért, ahogyan hazámban a gazdák is mondják, amilyen most a mezőgazdaságban a helyzet, ha valaki eljön és pusztán az erdőkről beszél, az legalábbis meglepő. Noha nem vitatom, hogy ez fontos, de azért vannak egyéb nagyon fontos dolgok, ahogyan a kollégák azokat már kiemelték, amelyeket szintén érdemes volna megvitatni. Mindig egy nagy öröm számunkra, hogyha bármiről eljön hozzánk beszélni, de azt hiszem jó lenne, ha kihasználnánk a lehetőséget. Én legalábbis nem szeretném elszalasztani a lehetőséget, és szeretnék felvetni önnek bizonyos dolgokat. Ahogyan azt Erránsz kollégám is elmondta, van némi káosz. Juncker úr tervével kapcsolatban, és szeretném tudni, ha lehetséges, hogy a kapnak 2016-ban vagy 2018-ban lesz-e felővizsgálata 16-ban vagy 2018-ban. Juncker levele és az általa elmondottak kételyeket ébresztenek az emberekben, ezért jó lenne ma megragadni ezt a lehetőséget és tisztázni a kérdéseket. Ugyanígy mi történik az új rendeletben a az iskolai tej éles és gyümölcs programmal. Ez is nagyon fontos. Vagy például az elmúlt napokban arról tájékozottuk, hogy Tunézia számára megemelték az olívaolaj kontingenst. 35 ezer tonnával emelték meg. Én Andalúziából származom, ahol termeléssel is foglalkozunk. Éppen ezért azt hiszem érdemes volna elmondani, hogy Tunézia számára miért emelik meg a kvótát lehetővé téve az olívaolaj importját egész évben. Ennyi lenne, elnök úr, de biztos úr nagyon sok különböző aspektusról kellene beszélnünk, és örülnék, hogyha egy globális vitát folytathatnánk le, de legalább ezekre a kérdésekre kérnék választ. Köszönöm. Pani poseł Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Korsülés és ezen térségekben erdő tüzek történtek, nagyon sok bort, jelentős vidéket és erdőt is érintett, 4 millió euró kár keletkezett a becslések szerint. Azt szeretném kérni a biztostól, hogy gondoskodjon arról, hogy a kártérítéseket minél hamarabb kifizetik, azért, hogy a bortermelők ismét folytathassák ott a munkájukat. Horvátország esetében az ország területének több mint 47%-át borítják erdők, az erdőnek különböző fontos funkciói vannak, például a széndiokszid eh, elnyelése, valamint eh, az éghajlatvédelemre nézve is fontos szerepe van. A Párizsi konferenciára nézve azt szeretném tudni, hogy a bizottság mikor fog végre kézzelfogható módon, és itt arra gondolok, hogy pénzügyi szempontból támogatást nyújtani az erdőknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bogovics úr következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a biztos urat, és nagyon örülök annak, hogy részt vehetek ezen az erdészeti stratégiáról szóló vitán. Kessner asszony, a Köztinger asszony kiváló jelentést készített, ismerjük az erdők fontos szerepét. Én olyan országból érkezem, ahol az ország területének 60%-át erdők borítják. És ezek az erdőségek, a, a fa volumen hatalmas volumen, tehát valóban egy nagyon fontos ágazatról van szó, és a fa volumen is jelentős. Sokat beszéltünk, vagy sok szó esett eh, ebben a jelentésben eh, az erdőgazdálkodás és a mezőgazdaság összefüggéséről. Azt gondolom, hogy mm, nagyon fontos látni az, hogy milyen összefüggés van eh, a vidékfejlesztés és az erdőstratégia között. Azt gondolom, hogy ezért fontos és komoly ez a kérdés. A második dimenzió, amely szintén jelentős, ez a körforgásos gazdaság. A, ez a vita nagyon fontos szerepet játszik a gazdaság minden területén, az építés, az bioetanol előállítás, a vegyészet, építőipar, minden területen. Két kérdésem lenne önhöz, biztos úr, először is, hogyan, milyen ö, terveik vannak az új technológiák területén, a finanszírozás területén, és ezt a pénzt a, a Juncker tervbe tervezik e Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Én nem az erdőkről fogok beszélni, mert azt gondolom, hogy az európai országok nagy részében, ahogy a kollégáim is mondták, sokkal nagyobb jelentőségű az a válság, amelyen át kell menniük a gazdáknak. Franciaországban ezen a hétvégén rendkívül nehéz pillanatokat értünk meg, hiszen arról a 600 öngyilkosról beszél, emlékeztünk meg, akik a mezőgazdaság, tehát gazdák, akik öngyilkosságot követtek el. Ma itt az ideje annak, hogy Európában komoly javaslatokat dolgozzunk ki. Hetekig dolgoztunk azon, hogy elérjük azt, hogy eljön hozzánk biztos úr, és drámai pillanatokat élünk meg, erre várjuk a választ. Köszönöm szépen. Rapán úr következik. Köszönöm szépen, biztos úr, elnök úr. Nagyon hálás vagyok, hogy lehetőségem van kérdést feltenni, kérdéseket feltenni önhöz. Több kérdésem is van. Miután 90-ben Litvánia függetlenné vált, az erdők visszakerültek az eredeti tulajdonosokhoz, az erdők egy fele körülbelül most magánkézben van a többi pedig állami kézben. Az állami struktúrák működnek, a magántulajdonosoknak azonban nincs igazán elég tapasztalatuk az erdőgazdálkodással kapcsolatban. Mi a véleménye az erdőgazdálkodási vállalkozások, nagyvállalkozásokkal kapcsolatban? A másik pedig a mil, tejágazatot illeti. Ez különösen nehéz helyzetben vannak a tejtermelők. Ugyanezt a kérdést teszik föl nálunk is, mint másút. Európa mit tesz, mit milyen változásokat hoz, majd lesznek-e változások, hogyan tudják elérni azt, hogy az árak tovább csökkenjenek, és várhatunk-e valami szebb jövőre. Köszönöm szépen, mai képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos úrnak ezért, ezeket az információkért, és a kollégáknak is köszönöm a hozzászólásokat. A következő a kérdésem. Szeretnék utalni valamire. Van-e európai Erdészeti stratégia. Valóban létezik-e ez? Vagy másképp fogalmazva, mondhatom úgy is, hogy gyakran erdő kivágásra kerül sor, fakivágásra mm, ipari célokból. Azonban nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezek a területek ne legyenek túl nagyok, ahol a fát kivágják. Mit tehetnek a helyi önkormányzatok annak érdekében, hogy a növényzet egyensúlyra, egyensúlya helyreálljon. Hogyan lehet a helyi hatóságokat arra ösztönözni, hogy a magán tulajdonosokkal valóban elérjék a fenntartható gazdálkodást? Vannak-e, van-e valamilyen terv arra nézve, hogy egy helpdesket hozzanak létre számukra? Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ma már sok minden elhangzott, az erdő szerepéről, és ez természetesen a helyzetektől függően eltérő, például egy alpesi régióban, ahol védelmi funkció is van az erdőnek. Azért kértem szót, mert több kollega, például Wojciechowski kollega felhívta a figyelmet arra, vagy legalábbis én ezt úgy értettem, hogy az éghajlat védelem, illetve az erdő felhasználása egymással ellentétes. Éppen az ellenkezéről van szó, hogy egy erdőt nem használnak akkor gyakorlatilag ez egy zárt rendszer, amelyet nem használnak fel, és a fa kivágás a során is széndiokszid szabadul fel, tehát hogyha az éghajlatvédelemről van szó, csak akkor van értelme, hogyha az erdőből a fát kivisszük, és energetikai célra, energianyerés céljából felhasználjuk, és ezáltal olyan üzemanyagokat, mint a gázt vagy az olajat helyettesítjük. Tehát az erdő felhasználása nem csak gazdasági szempontból, az erdő tulajdonosok szempontjából fontos, ezt nem szabad megkérdőjelezni, az éghajlat védelem szempontjából is az egyetlen e- értelmes eljárás, természetesen csak akkor, amennyiben fenntartható módon történik. Buda. Buda úr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru... Köszönöm szépen, biztos úr. Érdek, hogy újra találkozhatunk. Szeretném felhívni a figyelmét egy nagyon furcsa román helyzetre, amely az erdészettel kapcsolatos. Elsősorban arra gondolok, hogy lehetőség van arra, hogy eh, legelőkön eh, erdőt telepítsenek bármilyen eh, gyümölcsfákkal adott esetben. Azonban ez nem lehetséges, mert 2016-ig Románia elkötelezte magát amellett, hogy megőrzi a legelőit, tehát van pénzünk a gyümölcsösek telepítésére, ugyanakkor nincs hozzá föld. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy esetleg ezt a helyzetet biztos, bizottsági szinten föl lehetne oldani, hiszen hoznánk. Szeretném még egyszer felhívni a figyelmét arra, hogy szükségünk van arra, hogy megvitassuk ezt is. Egy másfajta programra is szükség van, mint ez a támogatási program, amelyet kidolgoztak, hiszen ez gyakorlatilag egy nevetséges megoldás a valós problémákra. És ez mégsem járható út, hogy kitesszük a gazdaságokat annak a helyzetnek, hogy elárasztjuk őket teljel, és nem reagálunk a lényegi problémákra. Wykorzystaliśmy czas wypowiedzi pani panów posłów. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy minden felszólaló szót kapott, más nem akar beszélni, úgyhogy itt az idő, hogy megadjuk a szót a biztos úrnak. Biztos úr, önné a pálya. Thank you very much, Chairman. Just... Köszönöm, elnök úr. Nos, legfontosabb ügyek. Szeptemberben volt egy tanáros vita, 62 ember vett részt ott a tejvitán. 45 milliós összegeket fizetünk ki évente ebben az ügyben. Óriási beruházásról van itt szó a gazdálkodók felé, a vidéki területek felé, és gyakran azt mondják nekem a német gazdálkodók, hogy mennyibe kerül a tej előállítása, és mégis előállítják a tejet, mert vannak támogatások, és megír a támogatás miatt. Vannak kihívások, senki nem mondja azt, hogy nincsenek kihívások. Amikor, azt mondja, amikor elmondják nekem ezeket az összegeket, mennyiségeket, adatokat, akkor ugye nehéz mindent elhinni ami az iskolatai programot illeti, szeretnénk évvégéig ezt a programot rendezni az által néhány héttel ezelőtt bejelentett csomagnak ez is része volt. Flanagan úr, én nem vagyok nyomozó. Én csak biztos vagyok, nincs forrásom arra, hogy megtegyem azt, amit önök itt, a, amit a regiben meg tudnak tenni. Nyilván aggasztó, hogy nincs megfelelő együttműködés, de én ebben nem tudok lépni, úgyhogy ezt sajnálom. Ami az erdészettel kapcsolatos ügyeket illeti, az ír megoldás, hogy 8%-ról 18%-ra növeljük az erdőterületeket. Úgy gondolom, hogy az régiájában is a biomassa termékek és egyéb elvesző termékek mennyisége növekedni fog, és sokan, sokakat érdekel ez. További lépéseket is teszünk, ugye olyan területeket vizsgálunk meg, ahol a biogazdaság, a bio üzemanyagok iparágát tudjuk fejleszteni. Úgy gondolom, hogy a jó hiszeműségünket nem lehet kétségbe vonni. A földhasználat az Európai Unióban a foglalkoztatással is összefügg. Bogovics úr ugye 60 ról beszél Szlovéniában E, ott erdők fedik az ország 60%-át, tehát ő biztosan tudja, hogy e, ez milyen munkahelyteremtést tesz lehetővé. Sokan említették a magán tulajdonosok e, szerepét, egy polgári párbesz, párbeszéd, egy csoport, ott bevontunk ebbe a vitába, és bevonjuk őket a végrehajtásba is. Annak a csoportnak az elnöke magán erdőgazda, és ez biztosítja azt, hogy az ő érdekeiket nem fogjuk figyelmen kívül hagyni, amikor meghozok a döntéseket. Buda úr, hogyha részleteket megküldi nekem, akkor a technikai vonatkozások áttekintését követően válaszolni tudok. Egnyi úr, nincs közös erdészeti politikánk szemben a közös mezőgazdasági politikával, de stratégiánk az van. És azért kell biztosítanunk, hogy legyen szerepünk, mert több mint 7 millió eurót szánunk erdészeti ügyekre. De hangsúlyozott nagyon is a tagállamok szerepét, különösen a politikák végrehajtásában. Én nem gondolom, hogy ezt bele kell venni az alapszerződésekbe, de meggyőződésem, hogy lehetőségünk van arra, hogy jobb hozzáadott értéket, több munkahelyet teremtsünk a jövőben, mint a jelenben. És úgy gondolom, hogy a Juncker terv eh, keretein belül eh, biztos társaim is eh, elkötelezettek ez iránt. Nem biztos, hogy különösen Finnországot is említenem. Például vannak olyan területek, ahol más nem teremt munkahelyet, csak az erdészet. Én nem fogok arról soha javaslatot tenni, hogy legyen közös erdészeti politikánk, de meggyőződésem, hogy közös erdészeti stratégiára szükség van, mert így tudjuk a pénzt a legjobban felhasználni, és ennek kulcseleme a szubszidiaritás elve. Paolónak mondanám, hogy a bizottság a dokumentum végleges elkészítése előtt, hogy a parlamentet, parlament egyeztetett, ezt ön is tudja, a, a parlamenti képviselők által felvetett kérdéseket maradéktalanul figyelembe vettük, és ahogy említettük, említettem, a végrehajtás során is, a, vég, a több éves terv végrehajtása során is tájékoztatni fogjuk önöket folyamatosan. Ami a biogazdaság nyersanyagait illeti, itt a piacok diversifikálására van lehetőség. Ehhez azonban az erdőket fenntarthatóan kell kezelni, és ki kell egyensúlyozni a különböző ö, keresleteket. Nyilván vannak itt konfliktusok, de figyelembe kell tartanunk bennünk a fenntarthatóságot is. Az érintettekkel szoros együttműködésben vagyunk. A kiindulási pont az az lehet, és a munkának az alapja az lehet, ezt a meglévő kritériumok alapján is elemeztük, az témáját jelent, képezte annak a jelentésnek, amely, amelyre hivatkoztam, a az állandó erdészeti bizottság munkája kapcsán. Az új biomasz politika ugyancsak kiterjed a fenntartható erdőkezelésre az EU erdészeti stratégiával kapcsolatban, és a közvetett területhasználati kérdéseket is lefedi ez a bizottság jelen pillanatban, ez ellenőrzés szakaszában van, nemrégiben a környezetvédelmi miniszterek Rigában találkoztak, és dolgoztak azon, hogy a megújuló energia és a természet megóvása között milyen lehetséges konfliktusok merülnek fel, és hogy lehet egy nyertes-nyertes stratégiákat kialakítani. A klíma változás kapcsán a területhasználati rendszerek helyzete, egyelőre még folyamatban lévő viták kérdése, témája. Ami az erdészeti biomészát illeti, az egyértelműen legnagyobb tömegű megújuló energiaforrás lesz az közeljövőben az Európai Unióban. Ezért benne kell, hogy legyen Eh, az EU-s megújuló energiaügyi eh, politikákban. Ezzel kapcsolatban új javaslatok is születtek, eh, fenntartható bioüzemanyagok szállításával kapcsolatban, felhasználásával kapcsolatban az erdészeti anyagot, az erdészeti biomassa felhasználását a vidékfejlesztési program keretein belül és a tagállami regionális programokon belül lehet támogatni új erdészeti technológiákra lehet szükség, és a piacra, az erdészeti biomassa piacra vetésének, piacra dobásának a folyamata is támogatható, de még folyamatban van vannak ezek az ügyek. 3,3 millió eurós beruházás került elfogadásra idáig, majd meglátjuk, hogy ennek mekkora része megy a biomassa előállításra, piaci bevezetésére. Nyilván itt is vannak keresleti kínálati mechanizmusok. A bizottság igyekszik megelőzni a konfliktusokat, a nyersanyagokat úgy kell használni, hogy az a forrásaikat a lehető legjobban felhasználjuk, és egyúttal a különböző fa felhasználási módozat közötti konfliktusokat megoldjuk, rendezzük, kiegyensúlyozzuk. Ehhez azonban a fa piacok megfelelő munkásának, eh, működésének akadályait föl kell e, tárnunk, ehhez a tagállami munkákat el kell végezni, a bizottság jelen pillanatban ezt az ügyet vizsgálja. Az IFRD e, eh, az erdőtüzek megelőzését és helyreállítását is célozza. Dél-Franciaország tragikus eseményeire is hivatkozhatunk itt lehetséges, hogy a természeti katasztrofák által okozott erdőtüzek által letarolt területek helyreállításával kapcsolatos intézkedések is megvalósíthatóak. Olyan emberekről van szó, akik vagy életüket vesztették, vagy családtagjaikat, vagy jelentős beruházásokat, vagyonokat Fontos, hogy korai riasztással kapcsolatos rendszerek és térképek állnak rendelkezésre, és az, az EU polgári védelmi mechanizmusai ugyancsak rendelkezésre állnak. De fontos, hogy a tagállam és regionális szinten kockázatfelmérésekre kerüljön sor, ami a 2014-2020-as tervezési időszakot illeti, Eh, a tagállamokat, régiókat támogatunk ennek érdekében, hogy megfelelően használják fel eh, az eh, erdőtűzzel kapcsolatos intézkedésekben rendelkezésre álló lehetőségeket. Elsősorban olyan területeken, amelyeket a tagállamok közepes vagy nagy kockázatú területeknek minősítenek. Nagyon fontos a nem fa jellegű erdészeti termékek ügye, hiszen így tudunk szépen lassan átállni a zöld gazdaságra, és így tudjuk fejleszteni a vidéki területeket. Lehetőségek vannak már most is a nem fa, nem faanyag jellegű tevékenysége támogatására, különösen az eh, a erdészeti technológiák támogathatóak akkor is, hogyha azok nem faanyaggal kapcsolatosak, fakitermeléssel kapcsolatosak, fafeldolgozással kapcsolatosak. Az egyik stratégiai cél az az, hogy az Európai Uniós fogyasztási eh, volumennek a globális kiadásait csökkentsük. Fontos ez az gazdaság létrehozásában is, és a külügyi intézkedéseinkkel is alapvetően összefügg ez. Csökkenteni szeretnénk globális szinten az ENSZ egyezményei alapján a globális fafelhasználást, illetve erdő terület csökkenést. Úgy gondolom, hogy nagyjából mindent megválaszoltam, amire nem, azzal kapcsolatban megkeresem kollégáimat, hogy ha esetleg technikai jellegű információkat kell megosztanom a kérdezőkkel, akkor, akkor erre írásban fogok sor keríteni. Köszönöm szépen! Dziękujemy panie komisarzu. państwa, mamy świadomość, że problematyka leśna. Köszönöm szépen, biztos úr. Tudjuk, hogy az erdőgazdálkodás nagyban összefügg az energiával, a klímával, a, mező, a mezőgazdasággal, az egészséggel, a, e, tehát e, különböző bizottsági szolgálatok alá tartozik, és ezért az erdőgazdálkodásban is nagyon fontos lenne az, hogyha ezekkel a további e, ágazatokkal, szektorokkal szorosabb kapcsolatot ápolnak ápolnának. Minden mellett tudjuk, hogy ez a tagállamok illetékességi körébe tartozik ez a téma részben, úgyhogy itt az intézmények is bizonyos tekintetben szereplők. felmerült ez a kérés, hogy egy konferenciát szervezzünk az ipar képviselőivel, az, az ők részvételével, illetve az európai intézmények részvételével. Nagyon fontos tehát a téma, és mindeközben a finanszírozás is fontos. Tudjuk, hogy a kutatás területén a finanszírozás ha nem megfelelő, akkor nem fogunk tudni kutatási eredményeket felmutatni. Köszönöm szépen a biztos úrnak, hogy ilyen átfogóan kezelte a témát. Természetesen vannak egyéb fontos témák, kérdések, amelyek a válsággal függnek össze, a tejágazat kérdése újra és újra felmerül. Ezen viták során természetesen napról napra foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, de ez persze nem jelenti azt, hogy az erdők fontosságát polgároknak ne lennénk tudatában. Köszönjük asszony kiválóan megfogalmazta ezt a jelentésében. Köszönöm még egyszer a biztos úrnak, illetve a résztvevőknek a részvételt, és egy hét múlva, hétfőn 15 órakor lesz a rendes szakbizottsági ülés, kedden délelőtt pedig egy nagyon nehéz választá- szavazás vár ránk a Hojtling jelentésről és aztán kedden délután folytatódik a szakbizottsági ülés. Emellett fontos témák vannak a Strasburgi plenáris programján is, de ahogy már mondtam, egy hét múlva találkozunk még egyszer a szakbizottsági, újra a szakbizottsági ülésen. Köszönöm szépen az ülés